Okay. Rendben van, kollégák, akkor azt hiszem, hogy újra kezdhetjük az ülést. Picit késésben vagyunk, de hát ugye tagok nélkül nincs értelme ülést tartani. Tovább is lépünk a napi rend következő pontjára, ez pedig a mobilitási hét. Egy mini meghallgatás következik. Amint tudják, ez a nap most a Európai Mobilitási Hét közepén van, ez a tizedik évfordulója a, a kezdeményezés kezdetének. Valójában fenntartható mobilitással kapcsolatos kérdéseket tudunk most megbeszélni, amelyek az európai határokon átívelnek négy előadónk van, ideértve Isabel Durant is, aki az Európai Parlament alelnöke. Itt van velünk Andrea Colombo, aki Bologna városát képviseli, Péter Van Szevenant, ő pedig a Genti közlekedési társaság képviseletében, és Rumas Adama Vicius, aki Vilnius polgármester helyettese, kezdetként átadnám a szót Durant asszonynak, az Európai Parlament alelnöknőjének, hogy körülbelül 10 percig beszéljen nekünk. Meg is adom a szót. Nos, köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit, parlamenti képviselőket és mindenkit, aki a teremben van. Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak azoknak a városoknak, akik választ adtak a meghívásunkra, illetve majd meghallgatjuk ma, hogy ők hogyan birkoznak meg a problémákkal. Azt hiszem, hogy ez a jó idő, amikor megnézzük a városi mobilitás kérdéseit, felmérjük, hogy milyen előrehaladás történt legalábbis ebben a három városban, akik most itt vannak közöttünk, aztán beszélünk azokról az európai városokról, akik úttörő feladatra vállalkoztak. Európában jó sok város van sajnos, ahol csak vergődnek, kínlódnak, nem igazán tudnak előre haladni, e, talán nincsen e, megfelelő kapacitásuk, forrásuk, vagy egyéb problémáik vannak. Ugye hiányzik sok helyen az infrastruktúra, nehéz terhet jelent a múlt, és így tovább a városok jelentős része különféle okoknál fogva kemény problémákkal küzd, és remélem, hogy a gépjárművek dominanciája lassan-lassan változni fog, és a most itt vendégeskedő városokon kívül más európai városokban is alternatív megoldásokat keresnek és találnak. A nagy kérdés az, hogy az Európai Unió mit tehet, vagy mi többet tehet. Hogyan segíthet az Európai Unió? Egyértelmű, hogy itt szubszidiaritási kérdésekről van szó, a városok között jelentős különbségek tapasztalhatók. Kíváncsi volnék arra, hogy uraim, önök hogyan gondolkodnak az, arról, hogy kemény munká után az Európai Unióban elfogadták a jogszabályt az utasjogokkal kapcsolatban, és ez ugye kiterjed a tömegközlekedés gyengébb vagy sérülékenyebb igénybevevőire is, például a fogyatékkal élőkre, vagy a csökkent mozgásképességű emberekre. A célunk az, hogy a városlakókat jobb szolgáltatással segítsük, illetve e, igyekezzünk jobbá tenni a városi mindennapokat, segítsünk e, például abban is, hogy csökkenhessen az energia felhasználása, ami nem kis kihívás önmagában sem van egy polgármesteri konvenció, ezen tapasztalatokat lehet megosztani gondolják, hogy a mobilitás kérdésében ez a polgármesteri konvenció vajon előremutató tanácsokat tud-e adni, vagy találhatunk új mobilitási megoldásokat? Esetleg a városok vonzóbbá válhatnak ennek eredményeként, ami az élet minősége javulhat. Tehát ilyen kérdéseim vannak, és ezzel kapcsolatban várnám azt, hogy elmondják, hogy mit próbáltak eddig ki. A lelnök mondja, köszönöm szépen, megadom a szót az első előadónak, Carlo Calini, és elnézést kérek, a jegyzeteimben egy más név volt. Carlo, kérem, kezdje el az előadások sorát, öné a szó. Grazie. Igen, köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok, megköszönöm a szakbizottság elnökének, az alelnök asszonynak, hogy bemutatták a, bemutatták a mai napot. Nos, a mobilitás szempontjából szeretném bemutatni azt, hogy mit tett ezzel kapcsolatban Bologna városa, mit tettünk területünkön. A mai bemutatóban próbálom néhány percben megmutatni, hogy milyen stratégiákkal éltünk, élünk, az elmúlt években mit tettünk a fenntartható mobilitás eléréséért, és leginkább arról fogok beszélni, hogy mi vált lehetővé az európai együttműködésnek köszönhetően. Nos, Bologna, Olaszország iszak keleti részén helyezkedik el. Nos, Bolonyában ugyan nem olyan nagy a lakosok száma, de mindenképpen nemzeti közlekedési szempontból nagyon fontos átmenő forgalom, nagyon fontos csomópont, ez autópályák, villam, vasútvonalak keresztezik egymást. Illetve <coughs> nagyon komoly nagyon komoly átmenő forgalom is van, hiszen egy, egy medencében helyezkedünk el, tehát a, ezen a medencén belüli regionális forgalom is itt, hely, itt megy át. Összesen a beszéléseink szerint körülbelül két millió két millió napi mozgás történik, ennek körülbelül a városon belül történik, de van átmenő forgalom, és ez körülbelül 27%, illetve van ki- és bemenő forgalom, ez 28%. Nos, ezek az adatok Bolony elhelyezkedése, és az a tény, hogy olasz csomópont vagyunk, nagyon sok olasz városhoz hasonlóvá teszi helyzetünket, de nem csak Olaszországban vannak ilyen problémák, tehát hogy nagyon komoly a közúti forgalom a városon belül. Ez különböző problémákat szül, például nagyon nagy a zaj, szennyezés, illetve levegőszennyezés, a por százaléka nagyon nagy a levegőben. Az elmúlt években egy stratégiát fejlesztettünk ki, hogy ezeket a negatív hatásokat megpróbáljuk csökkenteni, illetve olyan úgy próbáltunk fellépni, hogy a fenntartható mobilitás különböző módjait próbáljuk meg előtérbe helyezni. 2007-ben felmértük a városi, városi közlekedési tervet, és együttműködtünk a, az Eurocities-zel, hiszen Bologna és Eurocities tag, illetve a Mimóza projektben is részt veszünk. Nos, az elmúlt tíz évben részt veszünk az Európai Mobilitási Hét rendezvény sorozatban is, ami ugye éppen most zajlik. Mimozával kapcsolatban elmondanám, hogy e, Bolonya a koordinátor ennek a projektnek, Utrecht, Gdansk és Tallinn, illetve Fusá tartoznak még ebbe a projektbe. Körülbelül 20 millió euróval rendelkezik, finanszírozással rendelkezik ez a projekt 20 projektre, vagy 70 projektre. Nos, a helyi partnereket is mindig bevonjuk a projektekbe, az Emilia romániai, romániai régiót, illetve a helyi közösséget általában. A Mimózán keresztül nagyon sok pozitív hatást értünk el. Az első az, hogy forrásokhoz jutottunk, illetve új finanszírozási módok merültek fel. Nagyon jó volt számunkra az, hogy ehhez a programhoz csatlakoztunk, hiszen így a, a civil társadalmat is jobban be tudtunk vonni ebbe a projektbe, Például segítettek abban, hogy a tevékenységük hatékonyságát értékeljék, beszámoltak tapasztalatukról, és pozitív visszajelzéseket is kaptunk tőlük. Aztán egész gyorsan szeretném illusztrálni, hogy mit is tettünk, és ne felejtsük el, hogy a, a Mimóza projektnek köszönhető mindez sikerült felújítani, modernizálni a magán, illetve a városi buszparkot is. Aztán különböző műszaki megoldásokkal tudtuk, hatékonyabbá tudtuk tenni ezeknek, ezeket az autóbuszokat, alacsonyabb a kibocsátásuk, nagyobb a teljesítményük. A Mimozának köszönhetően sikerült elérni azt is, hogy a személygépkocsi parkban egyre több elektromos jármű legyen. Olyan járművek ezek, amelyek kevésbé szennyeznek. Jelenleg körülbelül a magán kézben lévő gépkocsik 16%-a ilyen. Aztán a car sharing intézményet is meghonosítottuk Alanyában. A Mimóza finanszírozási lehetőségének hála sikerült kifejleszteni ezt a módszert. Sokszor a parkolóhelyeket, ami a carsharingnek vannak föntartva, sajnos nem megfelelően használják, de a mimózának köszönhetően ez a foton látható rendszerrel sikerült azt garantálni, hogy csak azok használják a parkolóhelyeket, akik valóban részt vesznek a carsharingbe. Másik tevékenységi terünk a parkoló lehetősége kialakítás. Nagyon sok parkoló van Bolonyában és környékén, ahol gyakorlatilag ingyen lehet parkolni, hogyha van az embernek egy busz vagy villamos jegye, tehát tömegközlekedésre szóló jegye. A Mimózának köszönhetően hoztunk létre két ilyen parkolót is. Másik fontos tevékenységünk a közúti biztonság javítása volt. Vannak olyan helyek, ahol olyan csomópontok, közlekedési csomópontok, ahol nagyon-nagyon sok a baleset. Nos, itt léptünk fel, sikerült bizonyos kereszteződésekben javítani a biztonsághelyzetet. 30 km per órás sebességhatárt vezettünk be ezeken a helyeken, illetve a személygépkocsik forgalmát korlátoztuk. Biztonsági téren fontosnak tartottuk azt is, hogy a gyermekeket és általában a városban élőket is bevontuk ebbe a kampányba. A gyerekek nagyon komoly, gyerekek is áldozatai lehetnek a közlekedés biztonsága hiányának, ezért úgy gondoltuk, hogy célzottan foglalkozunk a gyermekekkel és szüleikkel. Most most, hogy elkezdődött az iskola, elindult az úgynevezett pedibusz rendszer, azt jelenti, hogy önkéntesek meghatározott pontokon fölveszik a gyerekeket iskolába menet, és elsétálnak a gyerekekkel az iskolába. Így nem kell a szülőknek autóba szállniuk. Aztán ott vannak az intelligens alkalmazások is, amelyek segítik a mobilitást, ezeket is a Mimózán keresztül finanszíroztuk. Van, van egy úgynevezett scout rendszerünk, amely a parkolás, az illegális parkolás felfedezésére szól, aztán van a Csizium és a Stars, ezek mind információt gyűjtenek a városi mobilitásról. És ezzel, ennek a segítségével nagyon komolyan sikerült felére csökkentenünk a különböző közúti kihágások számát. Aztán az utolsó képen egy Civitas díj átadást láthatnak továbbra is az információs technológia körében elmondanám, hogy vannak hogy olyan zónákat hoztunk létre, amelyek alapvetően gyalogosoknak vannak fenntartva, tehát sétáló utcák ezek. Itt a kétkerekű, illetve a négykerekű gépjárművek használatát is sikerült lecsökkenteni 70 vagy 25 százalékkal, és így sokkal inkább ö, ö, sétáló utcává vált ez a környék, tehát többen mennek ki az utcára. Aztán itt van a következő dián, a különböző elektromos pillérek helyzete, illetve vagy oszlopok helyzete, és látjuk, hogy megpróbáltuk bevonni a város teljes lakosságot. A Csivitaszon belül a Mimózát 2000 2002 óta használjuk, azóta vagyunk részesége az európai mobilitási hétnek. Itt ez, ennek nagyon fontos része az, hogy a polgárokkal lehető legszorosabb kapcsolatot építsük ki, hogy őket is bevonjuk a tevékenységbe. A 2011-es rendezvényeket láthatjuk. Nos, 2000 2011-ben történt, vagy történt az a döntés is, amikor hát a város vezetősége úgy döntött, hogy a három legfontosabb útvonalat a belvárosban gyalogosok számára adja, tehát kizárólag gyalogos, illetve bicikli forgalom lehet, lehetséges ezeken a sétáló utcákon, és jelenleg körülbelül 60 ezer fős forgalmat bonyolít le. Tavaly februárban elismerést kaptunk. Az Európai Mobilitási Hét rendezésének legjobb városa lettünk. Azóta voltak még úttörő kísérleteink, és május óta megpróbáljuk azt elérni, hogy a, hogy a belváros ki, belváros kizárólag sétáló övezet legyen. De itt nincs vége a munkának, még nagyon sok tennivalónk van, még tovább kell fejleszteni a tömegközlekedést, illetve a közúti biztonságot is. Nagyon nagy segítség volt a számomra, hogy régi és új partnerekkel működhetünk egyet Európa szerte. Jelenleg egy újabb projektet kezdtünk el, amelynek az a lényege, hogy egyre kevesebb személyautót használjanak a belvárosban, tehát tovább szeretnék növelni a sétáló övezeteket. Tudjuk, hogy válságos időket élünk, Olaszországban is nagyon súlyos gondok eredezhethetőek a, a válságból. Éppen ezért is fontos az, hogy fenntartható legyen az a mobilitási rendszer, amelyet kifejlesztünk a városunkban és azt hiszem, hogy ezzel a város lakók életminőségét is javítjuk. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönjük szépen! Köszönjük, Karlini! Most a következő felszólalónk Gent városából jött, Péter Fancevenant. Tehát Vancevenant úr, öné a szó. Elnézést kérek, hogy a nevét nem tudom jól ejteni. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogy a bolonyai kollégám is tette, én is tapasztalatainkra szeretnék hagyatkozni az Európai Civitas programon belül. Gent városa is részt vett egy Elán nevű projektben, Bolonyában ez a Mimóza volt. Tehát ez az Elán projekt volt, és a belga Gent városa volt az egyik vezető város, Ljubljanával és Zágrábbal együtt. De voltak tanulóvárosok, például Porto, Portugáliában és Brno, a cseh köztársaságban. Az Elán projekt négy évig tartott, és igazából most, 2012. októberében ér véget. Gentben a Civitas Elán projekt hét partnert fogott össze, tehát Gent városát, a városi tanácsot, de a De Lein a tömegközlekedési szolgáltatást, a Flamand úthatóság, Max Mobiel, a, a diák mobilitejtet, a Cambiót. A Cambio az a gépkocsi megosztó programunk és a Genti Egyetem is partner volt. Az Elán projekt költségvetés Gentben 7,5 millió euró volt, és 4,4 millió euró támogatást kaptunk az Európai Bizottságtól. Most a költségvetés így oszlott meg, az 56% a végrehajtásra ment el, tehát a befektetés, a személyzet. Nagyon sok ment a kutatásra és a kiértékelésre, erről később, utána a kommunikáció, tréning és a műhely munka, ez is 19 százalék és 7 százalék az általános menedzselési költség. 24 intézkedést 8 kategóriában valósítottunk meg, tehát mint például a tiszta közlekedés, a különféle közlekedési menedzselési, illetve sebezhető környezet. Elsősorban arra koncentráltunk, hogy hogyan tudunk ötleteket megvalósítani. Olyan túl sok új infrastruktúrát nem hoztunk létre, de nagyon sok elképzelést, régi elképzelést valósítottunk meg, amelyek megvoltak, de a városon belül nem tudtuk megvalósítani. A Civitas programnak, a Civitas projektnek köszönhetően viszont meg tudtuk ezt oldani, ezeket az intézkedéseket foganatosítottuk a városban. 10 perc alatt nem lehet az összes intézkedést bemutatni, amit végrehajtottunk, de néhányat azért megmutatom. Tiszta villamosok. Itt a tömegközlekedést látjuk. Itt a Flamand tömegközlekedési vállalat is részt vett a Civitas programban, volt egy mérő villamos, és ez a mérő villamos minden energia felhasználást mért, amelyet felhasznált a villamos. Így az energiát 20%-kal sikerült csökkenteni, egészen apró kiigazításokkal. Tehát például az ajtó nyitás, például télen rengeteg hőveszteséggel járt. Itt egy kis kiegészítés kellett csak végrehajtani, ami azt jelenti, hogy amikor kinyíltak az ajtók, akkor nem volt szellőztetés. És így nem fújta ki a ventilátor a meleg levegőt. Kettő, illetve 20%-a kevesebbet fogyasztottak a villanosok, és a széndiokszid kibocsátás is csökkent. Ez évente 200 ezer euró megtakarítást jelent Gent városának. Itt más villamoshálózatok is átvették ezt a tapasztalatot, és a következő versenytárgyalásokon pedig eh, ez is szempont lesz. Folytassuk a közlekedéssel, tömegközlekedéssel. A tinédzserek általában nem a legcsendesebb utasok, a Delein pedig képzési intézkedéseket foganatosított, hogy a fiatalokat, fiatalokban tudatosítsa a zajt, a zaj tudatot. Tehát itt például tüzet, füstöt szimuláltak egy buszban, és itt például megmutatták a diákoknak, hogy mennyire nehéz graffitit eltávolítani például a közlekedési eszközökről. Tehát, hogyha ezt csinálják, akkor vegyék azt is tudomásul, hogy nehéz ezt eltávolítani. 53%-a sikerült a balesetek számát csökkenteni, más tartományokban is alkalmazzák a tapasztalatokat is. Egy további eredmény. Szorgalmaztuk a vasúti állomások megújításáért folyó tudatosítást, tehát új koncepciókat mutatunk be abban a tekintetben, hogy hogyan vehetnek részt az állampolgárok a vasútállomások felújításában. Nagyon sok információs kampányt folytattunk a helyi lakosokkal. A Civitas pedig sokkal többet ért el, mint amennyit általában elérünk. A mobilitás menedzsmenttel kapcsolatban is voltak intézkedéseink a gimnáziumban folytattuk ezt, hiszen a tinédzsereket általában elég nehéz meggyőzni a fenntartható mobilitás szükségességéről. De nagyon sokat dolgoztunk velük. Volt egy verseny is. A verseny során pedig saját maguk tehettek javaslatokat, mutathatták be ötleteiket. Egy ö, olyan iskolában volt ez, ahol a szállodai menedzsereket, szakácsokat képeznek, and was very nice, and it's a way to... És így ez nagyon fontos volt, hogy a fiatalokkal tudtunk a fenntartható mobilitáson dolgozni. Gent városában bevezettük a kerékpár dobozokat. A lot of people... És nagyon sokan nem tudják parkolni a kerékpárjukat otthon. Bevezettük ezeket a kerékpár dobozokat, és hét különféle típusa volt, és nagyon sok tapasztalatot tudtuk gyűjteni, és amit most teszünk, az 20-21 ilyen további kerékpárdobozt szeretnénk bevezetni a városban és így az emberek pedig tudnak bérelni kerékpártároló dobozokat. Ez ismét egy olyan intézkedés, amelyet nem tudtunk volna megvalósítani a Civitas program nélkül. Egy másik pont a kerékpárokról szóló információ. Természetesen megvoltak eddig is az információk a kerékpárokról, azonban most egy különleges honlapon mutattuk be a kerékpár tervezést. Tehát, hogyha az emberek elkezdenek kerékpározni, akkor azokon az utakon mennek, amin autóval is mentek volna. Igazából nem tudatosul bennük, hogy vannak kerékpárutak. Éppen ezért eh, egy eh, kerékpárút tervezőt hoztunk létre számukra. És így eh, jól sikerült ezt megoldani, tehát nagyon sok utca még macskaköves, és ezeken a macskaköves utakon például a kerékpárok dugót okozhattak. Meg tudták tervezni az emberek az útjukat, most kerékpárral, tehát siker volt. A gépkocsi megosztás is sikerült megoldani. Elektromos autókat vezettünk be. Ezek voltak az első elektromos meghajtású autók a városunkban. Új csoportokra is figyeltünk. Tehát fél, például lakással foglalkozó cégek, a városi hatóság is együttműködik most ezzel a Cambio projekttel. Tehát itt a gépkocsi megosztással sikerült az autók számát csökkenteni a városban. Ennek eredményeképpen pedig körülbelül 23%-kal nőtt a gépkocsi megosztás. Most a következtetéseimet szeretném közölni önökkel. A Civitasnak köszönhetően nagyon sok új ötletünk született, új kiértékelési módszertanunk is lett. A Civitasnak hála nagyon jól meghatározott új értékelési rendszerünk van, tehát például korábban soha nem használtunk költség, hatás vizsgálatot, szinergiákról nagyon sokat tanultunk. Ezek az eredmények pedig nagyon fontosak. Ismét megemlítem, hogy ezeket a dolgokat felhasználjuk, és a további fejlesztési folyamatokban is használjuk meg ezeket az új ismereteket. Sok tartós eredmény is született a Civitasnak hála, 24 intézkedést vezettünk be, és a Civitas lehetővé tette számunkra azt, hogy sokkal gyorsabban, sokkal többet tegyünk, sokkal nagyobb nagyságrendben, mint a Civitas nélkül. A Civitasnak köszönhetően embereket is képeztünk, átképeztünk, tehát az emberek, akik a csapatban részt vettek, a tapasztalataikat a jövőben is megosztják, ez nagyon jó számunkra, van egy új egységünk is, a Civitasnak köszönhetően, ez pedig innovációra és értékelésre, kiértékelésre fog majd koncentrálni. A Civitas tehát nagyon dinamikus, pozitív eredményekkel járt a városunk számára, és végezetül pedig nagyon jó lehetőség volt arra, hogy tanuljunk, fejlődjünk, és a csapat tagjainak egy életre szóló tapasztalat volt. Ennyi lett volna a részemről, és most szeretném megköszönni türelmüket, figyelmüket, és természetesen megválaszolom kérdéseinket is. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. A következő előadónk Vilnius város polgármester helyettese. Ez se könnyű feladat kiejteni, Romas Adomavicius úr. Uram, meg is adom a szót. Elnök úr, köszönöm szépen, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Beszeretném vezetni önöket a Vilniuszi tömegközlekedés jelenlegi helyzetébe. Rögtön az elején elmondanám, hogy mi nem rendelkezünk ilyen tapasztalattal nem vettünk még részt különféle nemzetközi programokban, tehát nem tudjuk magunkat az előző felszólalókhoz hasonlítani, <clears throat> legalábbis nem olyan gazdag a tapasztalatunk, mint az előttünk szólóké. Vilnius lakossága körülbelül 550 ezer lélek, és Vilniusban kb. ennyien mozognak, élnek naponta. A népsűrűség viszonylag alacsonynak mondható, és a távolságok azonban elég hosszúnak mondhatók. Ez problémát jelent, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan lehetne megszervezni a tömegközlekedést Vilniusban. Az első diát látták, ezen a mostani ábrán Vilnius földrajzi elhelyezkedését szemléltetjük, és a körön belül cirka 15 millió lakos él. Vilniusban nagyon sok látogató érkezik Litvániából vagy más országokból. Ezen az ábrán azt szemléltettük, hogy hogyan tudnánk kombinálni Kaunas és Vilnius közlekedési igényeit. Itt pedig a Litvánia közleked, litván közlekedési rendszeren belül mutatja Vilnius helyzetét. Láthatjuk, hogy itt a város számos közlekedési folyosónak a része, ezen az ábrán a Vilniusba be, illetve kivezető forgalmi áramlásokat szemléltettük. Vannak bizonyos Vilniuszi utcák, ahol több mint 100 ezer autó mozog naponta. A lakossági felmérések azt mutatják, hogy a Vilniuszi tömegközlekedés közlekedés szervezete viszonylag bonyolult. Az a tervünk, hogy a rendszert módosítjuk. El, elvégeztünk egy tanulmányt, majdnem két évig tartott. Ezt részben az EU segítségével finanszíroztuk. Ezen az ábrán a tömegközlekedés struktúráját látják. Vannak városi buszaink, vannak trollibuszok, vannak eh, ingajáratban közlekedő taxik, ez cirka 5%-ot tesz ki, és vannak magánbuszok, illetve három vasúti útvonal, és van ezek a közlekedés, a tömegközlekedési útvonalak részét képezik. Ez nem elég egyértelmű, de kiderül belőle, hogy a meglevő rendszerünk nem elég hatékony, mindenképpen szeretnénk ezen változtatni. Ezen az ábrán a vilniuszi forgalmi áramlások változását próbáltuk szemléltetni 1980-tól napjainkig. A gépjármű forgalom 1000 kal nőtt meg, a tömegközlekedés használók száma pedig 50%-kal csökkent. Hát ebből bizony a városban számos forgalmi dugó alakult ki, ezer főre körülbelül 600 autó jut, és 1980 óta ez az alapszám kétszeresére növekedett. A szakértők azt mondják, hogy a tömegközlekedésnél a megállók közötti távolságok nagyok, a tömegközlekedési járművek átlagsebessége alacsony, és az ilyen járművek minősége hát eléggé szegényes gyatra. Ezen az ábrán mutatom, hogy milyen változások mentek végbe, az, hogy milyen utasok ö, utaznak különféle közlekedési útvonalakon. Itt láthatják a forgalmi sémákat. Itt láthatják, hogy milyen tömegközlekedési járműveink vannak. Vannak trollibuszaink, vannak közöttük 30 éves járművek. Ugye elég egyértelmű, hogy a tömegközlekedési ágazatban a helyzet egyre romla, romló, e, részben azért, mert a tömegközlekedésnek a finanszírozása egyszerűen nem fenntartható. A bevételi oldalon a rendszer bevételei ugye részben e, jegyeladásokból származnak, ez kb. 45%-ot tesz ki, a bevételeknek 45%-át, a többi pedig az önkormányzattól jön jó sokan vannak, akik különféle juttatásokra jogosultak, például kedvezményes jegyeket kaphatnak, és így tovább. A, az elvégzett tanulmány következtetései a következők. Annak érdekében, hogy a tendencia megváltoztatható legyen, most alapvető változtásokra lesz szükség a tömegközlekedési rendszerben. Nevezetesen egy újfajta tömegközlekedést kell életre hívnunk. Ez képesnek kell, hogy legyen arra, hogy nagyszámú utas szállítsanak a fő városi útvonalak mentén. Később majd elmondom, hogy milyen alternatívák állnak rendelkezésre. Az is rendkívül fontos, hogy a Vilniuszi városközpontban átalakítsuk a forgalom rendszerét, új parkolókra van szükség, optimalizálnunk kell a tömegközlekedés teljes hálózatát. A munkánk alapja az, az ami ajánlásként szerepel a fehér könyvben. Mindenképpen növelni szeretnénk a városon belül a mobilitást, és csökkenteni akarjuk a légszennyezést. Nos, mik voltak a szerzők, a tanulmány szerzőinek ajánlásai? A szerzők egyébként litván és brit tudósok voltak. 2010-ben egy eh, jelentős konferenciát, majd műhelyfoglalkozást szerveztünk. Ide számos városból eh, hívtunk össze különféle szakértőket, megpróbáltuk elemezni, hogy a tömegközlekedési módozatok közül Vilniusnak melyik lesz a legjobb az infrastruktúrára és a történelmi adatokra való hivatkozással együtt. A következő opciók voltak. Ugye metró, modern villamospályák, van egy úgynevezett monorail villamos, az egykerekű, és egyéb tömegközlekedési módozatok. Az, a döntés az, hogy három a legjobb, az egyik az a metró, a modern villamos, illetve a busz. A holland Filias cég gyártja azokat a buszokat, amelyek megfelelnek nekünk. Ezeket a dolgokat már önök is jól ismerik. Egyértelmű, hogy Vilniusban szükség van arra, hogy kiemelten kezeljük a város központ részeit. Mert hiszen ez az, ahol a, a, a forgalom sűrűsége a legmagasabb az összes többi közlekedési útvonala, útvonal a városközponton kívül csak kiegészítő, kisegítő szerepet játszik. Ezek segítenek abban, hogy zöggenőmentes legyen a városmagon belüli közlekedés. Nos, ezek a, az önkormányzati tanács által elfogadott új ö, döntések, következtetések szükség van a Park and Ride rendszer bevezetésére, a kerékpáros forgalom elősegítésére. Ezek azok az útvonalak, amelyeket az első fázisban szeretnénk megvalósítani. A jobb oldali ábrán látják, hogy milyen eredményre vezetett az utasforgalom elemzése. Két új útvonal az, az utasforgalomnak 50%-át tudná elszállítani. Nyilvánvaló, hogy az új rendszernek a teljes finanszírozását nem tudjuk önmagunk megvalósítani. Egy kezdeti intézkedés csomagot határoztunk meg, egyesítettük a busz és a trollibusz hálózatot, új útvonalakat indítottunk el, bevezettük az elektronikus jegykezelési rendszert, ez augusztus 15-től működőképes. Mostantól kezdve ugyanazt a jegyet lehet alkalmazni minden tömegközlekedési járművön. Azt várjuk ettől, hogy eh, az utasok mobilitását ez jelentősen javítja. Eh, ugyancsak eh, megvalósítottunk egy utastájékoztatási rendszert. Nagyon fontos számunkra az óváros közlekedési helyzete, illetve a központi részek helyzete. Az óvárosban körülbelül napi 60 ezer autó mozog, ez egyébként egy UNESCO által védett terület. Most eh, dolgozunk azon, hogy az óvárosban valahogy korlátozzuk a forgalmat. Ugyancsak eh, javítjuk a forgalmi infrastruktúrát, a képeken az újonnan épült infrastruktúrális, illetve létesítményeket láthatják. Szeretnénk most a nyugati elkerülőt eh, véglegesen megépíteni, ez enyhítené a városközpont forgalmi terhelését. Ugyan, ugyan akkor dolgozunk egy modern forgalmi jelző lámpa rendszeren, rendszeren. Ez elősegítené, hogy a városon átmenő forgalom viszonylag gyorsan el tudjon jutni a város központon át. Vilnius egy európai főváros, amelynek szüksége van egy modern és tiszta közlekedési rendszerre, olyanra, amely megfelel a lakók igényeinek. Ez a Vilniuszi önkormányzat számára egy kiemelt cél. Próbáljuk valahogy korlátozni a magángépjárművek számának a növekedését, ugyanakkor kiépítünk kerékpáros útvonalakat, illetve kialakítunk egy kerékpár kölcsönző rendszert, úgy várjuk, hogy ez következő tavaszra már működőképes lesz. E, egyúttal e, kiépítünk egy elektromos e, kerékpár bérlési rendszert is, kerékpár kölcsönző rendszert. A gépjárműves infrastruktúrát ennek megfelelően szeretnénk majd módosítani. a bonyolult pénzügyi helyzet következtében eh, az is nyilvánvaló azonban, hogy Vilnius nem tud mindent saját zsebből finanszírozni, és nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Unió a tömegközlekedést, közösségi közlekedést 2014-től kiemelten fogja kezelni. Eh, külön hangsúlyt fektetnek majd a Park Ride eh, rendszerekre, a számítások azt mutatják, hogy Vilniusnak kb. 30 millió euróra lesz szüksége, eh, hogy az előkészület alatt álló összes projektet megvalósíthassa. Ahogy hallottam, a többi eh, eh, város tapasztalatait, úgy tűnik, hogy nem kell a nulláról indítanunk mindent, hiszen mások tapasztalatait is igénybe tudjuk venni. Köszönöm szépen! Köszönöm, uraim, ezeket az előadásokat. Most pedig a képviselő következnek, Elkadrai úr már fel is iratkozott a listára. Elkadrai úrral kezdünk tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, megköszönöm a három vendégnek, hogy ellátogattak ide, hogy ilyen átfogó információt szolgáltattak a három városról. Azt hiszem, hogy ez a három példa nagyon komolyan elgondolkoztathat minket arról, hogy hogyan lehet dinamikussá tenni a városokat, és hát azt gondolom, hogy alapvetően renoválták ezeket a városokat mobilitás szempontjából. Fontos az, hogy, a, hogy megfelelő egyensúlyt alakítsunk ki a különböző megoldások, lehetőségek között. Ugye a probléma önmagában is elég bonyolult, nehezen megoldható nem feltétlenül lehet mindent egyszer és mindenkorra megoldani, de lehet jobbá tenni a helyzetet. A kérdésem most az, hogy mi az EU mit tehet önökért. Már néhány éve foglalkozzunk ezzel, jelentést is készítettünk erről, jövőre a bizottságnak lesznek konkrét javaslatai is. Ez tehát a kérdésem. Van egy olyan elképzelés is, hogy az európai finanszírozás, támogatás attól a támogatást attól tennénk függővé, hogy van-e fenntartható mobilitási terve az illető városnak. A Civitas egy ilyen erre példa. Szeretnénk, hogyha a különböző elképzeléseket ki tudnánk cserélni, természetesen nem azonnal lenne ez érvényes, hanem még van egy kis idő. Kérdésem tehát önökhöz, mint három előadónkhoz, hogy mit várnak Európától. Konkrétan. Tudjuk, hogy a mobilitás irányi igény nőni fog, egyre többet szeretnének majd mozogni, közlekedni az emberek. Ezért mindenképpen ösztönözni kell az embereket, hogy mégpedig pénzügyi módon, tehát az árazással, díjazással, hogy a fenntartható megoldásokat választják. Mit vélnek erről, mit gondolnak erről, mi a véleményük erről, illetve egy városi kontextusban ez hogyan oldható meg? Egy úgynevezett dugódíj bevezetendő, ahogy sokkal inkább a fenntartható fejlődési, közlekedési módok mellett mozduljunk el, vagy esetleg legyen plusz díja a nem fenntartható, fenntartható közlekedési módoknak? Aztán a teherszállítás. Ugye valahogy az árukat, az áruknak, a tehernek el kell érni a várost, de hát a város központjába egyre nehezebb bejutni például tehergépjárművel. Mi a véleményük erről? Köszönöm, Koch úr! Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a tájékoztatásért a meghívott előadóknak, köszönet a példákért. Én azt hallottam, nekem az lenne a kérdésem, hogy van-e valamilyen kívánságuk felénk, politikusok felé, vagy úgy vélik el, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kaptak. Örülök, hogy eljöttek ide a mobilitási héttel kapcsolatban, ugye nem csak arról van szó, hogy az ember felszáll a bicikliére, vagy az elektromos bicikliére. Nem, a mobilitás másról is szól. A mobilitás egyfajta joga az embereknek, például az időseknek, illetve a fogyatékkal élőknek, hogy, meg, hogy megfelelően tudjanak közlekedni ezen csoportokkal foglalkoztak el, hogy ezek a rászorulók megfelelő mobilisak tudnak lenni, e, tudnak-e lenni. Említették, hogy biztonság, a biztonságos, biztonságra is odafigyeltek. Mi a helyzet a tisztaságra? Ez is megtörtént-e az önök városában, hogy tisztábbak lettek a városok? Az embereknek ugye nem csak jogai, hanem kötelezettségei is vannak, a gyalogosoknak, a bicikliseknek vannak jogaik, de természetesen kötelezettségeik is. Nekünk, jogalkotóknak az a dolgunk, hogy az autókat megpróbáljuk, az autókra vonatkozó szabályokat úgy kialakítani, hogy jobban illeszkedjenek a városba, megpróbáljuk a közlekedési viselkedést változtat, megváltoztatni, javítani nem csak arról van szó, hogy pontosan hány porszemcse van a levegőben, hanem arról is szó van, hogy az, milyen az emberek közötti interakció, hogyan viselkednek a sofőrök, hogy kezelik például a sofőrök, a gyalogosokat. Jelenleg sokan érdeklődnek so, nagyon, nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy a szállóporral, szállóportól meg tudjanak szabadulni. Erről mit gondolnak? Aztán konkrét kérdés. Kárlini úr említette, hogy vannak bizonyos projektjeik, hogy a személygépkocsi parkot megújítsák. Mi a helyzet a régi autókkal? továbbiakban is közlekedhetnek ezek az autók, ugye eléggé szennyezőek, illetve mi a helyzet a különböző ösztönzőkkel? Nyilván kifutnak egy idő múlva a programok, mi lesz azután? Köszönöm, Szaviszári Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok vendégeinknek, nagyon érdekes prezentációkat hallottunk. Mielőtt feltenném kérdéseimet, szeretnék egy talini példát adni, ugye régebben én is ott laktam, 400 ezer fő a lakosság, nagyon komoly dugók, közlekedési dugók alakulnak ki a reggel és esti órákban megpróbált valamit tenni ezzel kapcsolatban a városvezetés, egyfajta dugódíjat próbáltak bevezetni, illetve a P plusz R megoldást próbáltak bevezetni, a főutakon ingyenes volt a parkolás, de mára nyilvánvaló lett, hogy nem működik ez a rendszer, hiszen azok használják az ingyenes parkolóhelyeket, akik a közelben dolgoznak, és a többiek pedig továbbra is autóval mennek a belvárosba. Azt hiszem, hogy a vilniusziak tanulhatnának a mi hibáinkból, és így nem követik el azokat ők is. Aztán busz sávokat is bevezetünk Tallinnban. Ennek leginkább a taxi sofőrök örültek, de a személygépkocsi vezetők nem nagyon örülnek ennek, mert ők viszont nem használhatják ezeket a sávokat, nem haladhatnak ezekbe. De jövőre ingyenes lesz a ingyenes lesz a tömegközlekedés, hát ezzel kapcsolatban nem tudom, hogy talán szkeptikus álláspontra helyezkednék, hiszen 400 ezer fős a lakosság. A kollégák már megkérdezték, hogy mi mit tehetünk önökért. Nekem konkrétabb kérdésem lenne, említették a projekteket, ezek egyszeri projektek, nagyon érdekesek valóban, de kérdésem, hogy elemezték-e azt már, hogy a jövőre nézve mi a milyen teendői vannak a városvezetésnek, az önkormányzatnak. Lesznek-e újabb projektek a jövőben? A pozitív tapasztalatokat hogyan lehet lefordítani fenntartható gyakorlatra? Ezzel kapcsolatban van-e út, útmutatásuk? Van -e elképzelésük arról, hogy a jogszabályokban hogyan lehetne garantálni a jövő sikereit? Köszönöm. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Megköszönöm ezeket a bemutatókat. És például Bolonyával kapcsolatban azt mondta, hogy 30 KMH-s zónák vannak. Szeretném megkérdezni, hogy a városi úthálózatban hány százalék ezeknek az aránya? De az észak olasz városban, val, városokban valószínűleg nem lehet 30-al sem menni, általában be vannak dugulva ezek a városok. A második aspektus, ami érdekelne, ismét Bolonyával kapcsolatban, hogy óriási nehézségek vannak a levegő minőségében, mind az összes észak-olasz városban. Van eh, javulás a helyzetben? Hát nagyon ambiciózus közlekedési politikát láttunk. Szeretném megkérdezni, hogy változott-e a levegőszennyezés helyzete. Olaszország az egyik olyan ország, ahol radikálisan szerintem autómentes városokat kellene bevezetni. Vilniuszot is lenne egy kérdésem. Említette röviden a kerékpáros forgalmat. Tudom, hogy elég hideg van Vilniuszban de Malmőben is. És ott nagyon sokan eh, kerékpároznak. Eléggé lapos hely, tehát ideális lenne a kerékpár számára, fúj a szél is. Amikor Vilniusban voltam, akkor nagyon kevés kerékpáros láttam. Kevesebbet, mint a Tiroli hegyekben. Valahol csodálkozom ezen, hogy nem használják ki jobban. Gent képviselőjéhez is lenne egy kérdésem. Gent nagyon példás. És tudom, hogy mindezekből a városokból, ahol már előbbre haladtak egy kicsit, a közlekedés megnyugtatása miatt, a környezet javítása tekintetében. Tehát, hogy mindezekben a városokban óriási ellenállás volt tapasztalható. Hogyan sikerült ezeket az ellenállásokat leküzdeni? második kérdésem pedig, hogy mely ágazatokban milyen ellenállással találkoznak még. És mind a három előadótól kérdezem, amit annyira nem hallottam, az a területrendezés. Tehát az urbanisztika kérdéseinek szerepet kell játszani a közlekedés tervezésében, hiszen például a városok szélén alvóvárosok épülnek, óriási bevásárlóközpontok, és itt nagyon erős mindig a forgalom. Hogyan kezelik ezt a problémát? Köszönöm. Köszönöm. Zilla úr. Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadóknak tapasztalataikért, és hogy megosztották velünk tapasztalataikat. Tallinnra is vonatkozik az, amit hallottunk, mi is. Gondolkozunk azon, hogy legyen ingyenes tömegközlekedés. De most a kérdésem az az lenne, hogy eh, hogyan látja a tömegközlekedés minőségét, hogyha nem lesz ingyenes? Egy másik kérdésem is van. Tudjuk, hogy számos európai város követi London és Stockholm példáját Európában. És pedig úgynevezett vörös zónákkal a város központban, ami azt jelenti, hogy dugódíjat kell fizetni. Szeretném megkérdezni, hogy lehetőségnek, megoldásnak tartják-e ezt, és hogy esetleg elképzelhető lenne mondjuk Vilniusban, tehát Rigában és Tallinnban nincsen. Köszönöm elnök úr, és szeretném megköszönni az összes felszólalónak is. Tudom, hogy nagyon nagy problémák vannak, és most, hogy meghallgattam az előadásokat, érdekelne egy dolog, mind a háromnak feltenném ezt a kérdést. Igazából arról van szó, hogy eh, hogyan tudjuk az autózást eh, környezetvédelmi okok alapból elkerülni, vagy akár lehet ez. Hogyan lehet ez megoldás? Tehát nem tudom, hogy valamilyen elrettentő módszert tudnának-e javasolni, hogy ne legyen annyi autózás a városban. Tudjuk, hogy minél több helyen le lehet parkolni, annál több autó jön a városba. Tehát mindenképpen alternatívákat kellene kidolgoznunk, felkínálnunk. Azonban ezek még nem elégségesek. Különböző okokból az emberek még mindig előnyben részesítik az autóhasználatot. És igazából valahogy le kellene szoktatni őket az autóhasználatról, és hogyan, milyen módszerekkel képzelhetik el, hogy az emberek otthon hagyják az autójukat. De erről nem volt szó, és azért rákérdeznék, hogy vannak-e olyan parkoló rendszerek a városokban, amelyek segíthetnének. Tehát például olyan házakat építenek, ahol egy bizonyos számú parkolóhelyet kötelező építeni. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadóknak is az információkat a különféle városokból. Én nekem három konkrét kérdésem lenne. Szó volt Maastrichti tervről, amely több fajta ciklusokon keresztül tervezi a közlekedést. Tehát a fenntarthatóság, várostervezés, területrendezés, ezeket a dolgokat alkalmazzák. Én is tanultam Gent Préblámá példájából, és láttam, hogy hogyan működhet ez. És Antwerpennek is van egy alapvető probléma a közlekedés. A Gent tovább jutott. Akkor rákérdeznek az intermodalitásra is. Ez egy nagy címszó most. És szeretném megkérdezni a három előadót, hogy vannak-e konkrét példák olyan városokra, amelyek alkalmazzák már az intermodalitást. És igazából ez az összes városnak hasznos lehet. Volt egy vita a közbeszerzésről is, tehát a különféle országokban nagyon eltérőek a szabályok. És a nagy infrastruktúrális projekteket elég gyakran nem lehet időben végrehajtani, ezt nagyon jól ismerjük Belgiumban, De a másik két előadótól is kérdezném, hogy vannak korlátozások az önök esetében a közbeszerzésnél, hogyan ítélik oda a projekteket egy kivitelezőnek, és érdekelnének a számok is, hogyha lenne. Tehát meddig tart egy projektet végrehajtani? Nekem három kérdésem volna. Először is, milyen együttműködés létezik az önök városai között. Úgy értem, hogy a városon belül belső együttműködés, hát különféle városigazgatási egységek között e, például az oktatási részleg valamilyen iskolát fog egy iskolát akar építeni, de ugyanakkor a közlekedés részleg nem tudja, tehát mikor az iskola megnyílik, akkor kitör a káosz. Az Egyesült Királyságban például ez egy igen konkrét probléma. Nem tudom, hogy az önök hazájában ez hogyan jelentkezik, de hát, hogy úgy mondjam, önkormányzati szinten belső együttműködésről szeretnék hallani. Van-e ilyen önöknél a városaikban? A másik, a rendészeti, rendvédelmi szervekkel hogyan dolgoznak -e együtt. Elmondok egy klasszikus példát. A saját ö, fatornyos hazámból, a városomból jön a példa. Adva van, otthon mi nálunk Warringtonban egy ingatlanfejlesztési projekt. Eldöntötték, hogy X számú parkolóhelyre van szükség az X számú ingatlanhoz, ezt meg is építették, de közben építettek egy eh, bicikliutat és egy autóbusz sávot. Most ugye az alakult ki, hogy ugye a, a bicikliút és, eh, és a sáv eh, a házak közé ment, ezek gyakorlatilag autóparkolókká alakultak át, a rendészet, a rendvédelem nem csinál semmit. Tehát hogyan működnek együtt a rendészeti szervekkel, hogy biztosítani tudják, hogy a buszsávjaik és a, és a kerékpár útjaik tulajdonképpen a, azoké lehessenek, akiknek szánták őket. A gépjármű vezető, ugye még mielőtt beszállna a kocsiba egy emberi lény, általában kedves, aranyos, megértő valaki de az emberi lényel történik valami abban a pillanatban, amikor a volán mögé ül. Valamiféle dolog megváltozik benne, és teljesen más ember lesz ezekből. Ezzel érek el a harmadik kérdésemhez. Az önök városaiban vannak-e olyan panaszkodó gépjárművezetők, akik állandóan mindent kifogásolnak, amit önök terveznek. Vagy ez netántán valamilyen különleges brit sajátosság, mert ugye nálunk az van, hogy bármit is akarunk csinálni, állandóan nyavalygó motorosokkal, gépjárművezetőkkel találkozom. Gallini úr az első, Carlini úr az első aki a válaszok sorát megnyitja. Karlini úr, megadom a szót. Eh, Köszönöm szépen. Próbálok gyorsan válaszolni a feltett kérdésekre. Hát elég bonyolult kérdéseket kaptunk, és eh, valóban a probléma mélyére nyúlnak. Nem lesz könnyű. Da un lato un tema che eh, ricorrente in a kérdésekben van egy visszatérő téma. Ez igazából a városigazgatáshoz kapcsolódik, tehát nem a mobilitással csak, nem a közlekedéssel, hanem általánosabb kérdést kaptunk. Nos, hát mindig figyelembe kell venni a különböző tendenciákat, trendeket. De egyrészt Európában gazdasági válságot élünk, másrészt pedig nagyon komoly gépkocsi átmenő forgalomról van szó. A második dolog a migráció. Nagyon sokan visszatérnek a város közepébe, itt létesítenek ismét lakhelyet, legalábbis Bolonyában ez a helyzet, ez is növeli a városi közlekedést. Tehát, hogyha fenntartható mobilitást szeretnénk elérni, akkor több szinten kell ezt megtenni. Az első szint a megfelelő városi terület felhasználási rendszer. Úgy kell ezt kialakítani, hogy megfelelően helyezkedjenek el a lakóterületek, illetve a szolgáltatóközpontok, a iskolák, a, közlek, a kereskedelmi központok, hogy a bevásárló területek, hogy ezt a problémát sikerüljön már ilyen szinten megoldani. Nagyon sokszor Olaszországban, hogy örököljük ezeket a problémákat, nagyon sok városban gondot jelent ez. Aztán a következő szint a különböző közlekedési módok maximális diversifikálása tehát amennyire lehetséges, megpróbáljuk a tömegközlekedést, a vonat, vasútközlekedést, a biciklis közlekedés, illetve a gyalogos utat előmozdítani. Aztán még egy szint, a gépkocsik, ugye hát gépkocsik attól még lesznek, vagy gépjárművek, most ezeknek a kibocsátását megpróbáljuk csökkenteni, teljesítményüket esetleg növelni, tehát javítani a gépkocsi parkot, de az említett prioritási sorrendet alkalmazzuk. Tehát a gépkocsi park javítása, modernizálása, fejlesztése természetesen nem oldja meg önmagában a problémát. jobb, hogyha kevésbé szennyező gépkocsik működnek és futnak az utcákon, mint hogyha nagyon szennyező gépkocsik járnák az utakat, ez nyilvánvaló. Aztán szóba került az is, hogy hogyan lehet adagolni a különböző intézkedéseket, illetve hogyan lehet azt megtenni, hogy, hogy hogyan lehet elérni, hogy megfelelően ösztönözünk, illetve büntessünk, hogyan lehet előmozdítani a tömegközlekedést, hogyan lehet büntetni díjazással akár a másmilyen közlekedési módszert. Ez hát egy klasszikus kérdés. Egyensúlyt kell létrehozni, a magánközlekedési rendszerek csökkentésével, díjazással, a különböző kiszabott díjakkal, de gondoljunk például a carsharingre, illetve a tömegközlekedés, tömegközlekedés fejlesztésére. Ez is nagyon fontos terület, a mi városunk ebben még nem jár élen, úgyhogy az elkövetkező években erre fogunk odafigyelni. Nagyon fontos az átláthatóság, és meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet a finanszírozást is megfelelő egyensúlyban csöpögtetni egyik irányba, illetve másik irányba. Próbálunk erre odafigyelni, de meg kell azt is vizsgálni, hogy pontosan milyen hatással jár ez, hogyan éli meg mindezt a városlakó. Ezen területen a logisztikai kérdések kerülnek előtérbe, felmerül a vállalkozó személye, hiszen vannak olyan vállalkozók, akik éppen a szállítással, tehát közlekedési tevékenységgel foglalkoznak. Jó lenne, hogyha a logisztikát jobban tudnánk kalibrálni. Nagyon sok kísérleti jellegű kezdeményezés indult el az elmúlt években, ezeknek sajnos nem volt túlságosan ígéretes az eredmény. Ott vannak a 30 km per órás zónák, kövezetek. Bolonyában nagyon sok ilyen van. A belvárosban. Ez körülbelül 3 négyzetkilométernyi terület. Ez a teljes terület 30 km per órás sebességkorlátozással, vagy sebesség határa rendelkezik Nos, vannak olyan területek, ahol valóban nagy az esély egy közlekedési dugó kialakulásának, de vannak olyan területek is, ahol meg kell próbálni elérni azt, hogy jobb, jobban együtt tudjanak élni a különböző tényezők, az iskolák, a szolgáltatások, a, a lakosság, tehát ezeken a területeken egyszerűen elképzelhetetlen, hogy 32 kilométernél magasabb legyen a sebesség határ ilyen irányú intézkedéseket is tettünk. Nézzük a tömegközlekedés ingyenességét. Hát érdekes a felvetés. Mint említettem, meg kell nézni, hogy pontosan hogyan adagoljuk a különböző intézkedéseket, milyen egyensúlyt alakítunk ki. Nos, megpróbáljuk azt elérni, hogy a közlekedési vállalatok igazi vállalatokként függ, működjenek, tehát az ingyenesség ilyen szempontból bizony problémás. Nézzük a, azt a kérdést, hogy várostervezési szempontból hogyan lehet megoldani például az utak tervezését, hogy pontosan hol haladjanak az utak. Bolonyában illetve a régióban van egy törvény, amely előírja, hogy a különböző intézkedéseket koordinálni kell. Tehát elkerülhető így a kínos helyzetek kialakulása, nem lehet egy területet csak úgy kijelölni valamilyen célra, föl kell mérni, hogy ez milyen hatásokkal jár. Egyébként egyetlen egyetlen lehetőség van csak, vagy megfelelően vagy megfelelően széles az út, és akkor ott járhatnak a személyautók is, avagy túlságosan szűkek az utak, mint például Bologna belvárosában, és ott ez nyilván leginkább csak a kerékpárosok, illetve a gyalogosok számára van föntartva, de mindig meg kell fogalmazni azt, hogy mi a prioritás olyan projekteket kell kialakítani, amelyek egy bizonyos célra vannak kitalálva, amelyek például egy tömegközlekedési, módot, vagy közlekedési módot hivatottak előtérbe helyezni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Van Szevelent úr. Nagyon sok kérdés van. próbálom megválaszolni őket. Az első kérdés, hogy mit várunk Európától, mi is elmondtuk, hogy két dolog nagyon fontos, tehát nagyon fontos a tapasztalatcsere, és így nagyon érdekes volt a projekt. Az elántól eltekintve vannak még különféle workshopok, különféle résztvevőkkel, és ezeken a workshopokon pedig tapasztalatcsere zajlik. Ez egy nagyon jó dolog. A szubvenciók, a támogatásokat megkapjuk, ez is nagyon jó dolog. Ezen kívül még egyéb városok is profitálnak ebből. A civitas nélkül ezek az intézkedések nem lehettek volna lehetségesek Gentben. Azonban egy ilyen programmal mindig lehet ösztönzéseket adni. Elmondjuk, hogy egy részt az Európai Unió finanszíroz, egy rész pedig saját finanszírozás. Ez pedig már dönthet. Egy olyan városban, mint Gentben, melynek 250 ezer lakosa van, foglalkoznunk kell a parkolóhelyekkel, és természetesen parkolási díjat is szednünk kell. London és Stockholm mm, például Genben nem működik, Gen túl kicsi ehhez. Logisztika. A Civitas egyik intézkedése, tehát az összes intézkedést nem említhettem meg, az az, hogy az összes érintettel tartottunk egy vitafórumot. Ezután pedig egy tanulmány készült arról, hogy például hogyan lehet az áruszállítást máshogy megoldani, például, például a vízi úton nálunk. Vagy esetleg, ha lenne valahol a város szélén egy átrakodó hely, és akkor innen lehetne a belvárosba szállítani a termékeket. A korlátozott mobilitású emberek Genfnek is van egy rendszere más városokhoz hasonló, amelyben például lehetséges különleges taxikat igényelni. A gyalogosoknak és a kerékpárosoknak vannak jogai, de természetesen kötelezettségeik is vannak, és megpróbáljuk elérni, hogy a kerékpárosok is kevésbé agresszívak legyenek. Mm, ellenállásokra is volt egy kérdés. 50 évvel ezelőtt Gentben kialakítottunk egy nagy sétáló részt. És nagyon komoly politikát folytattunk, dicsértük ennek az előnyeit, és meg volt az ellenállás. Tehát főleg az üzlettulajdonosok nem akartak sétáló negyedet a város közepén, de egyszerűen az a helyzet, hogy néha ilyen intézkedéseket be kell vezetni. Utána pedig a következményeket is látjuk. Tehát körülbelül mert 15 év múlt el azóta, hogy véget ért a projekt, nagyon jól működik, semmilyen tiltakozás nincs már, semmilyen panasz nincs, az üzletek virágoznak, a turisták ömlenek a városba. És nagyon fontos az, hogy ezzel hogyan foglalkozunk. Tehát, hogyha létrehozunk egy mobilitási programot, akkor együttműködünk azokkal, akik a terület tervezésért felelősek. Felmerült egy kérdés az a kapcsolatban is, hogy mi a helyzet az ingyenes tömegközlekedéssel. Tehát itt különféle korosztályokról is szó van. Azt szeretnék, hogy a fiatalság rászokjon a tömegközlekedésre. És hogyha ezt egy városban elérjük, akkor gondoskodni kell arról is, hogy megfelelően tudjuk az utasokat kiszolgálni. Például ott van Hasselt városa, ott ingyenes a tömegközlekedés, és meg kellett háromszorozni a kínálatot. És valószínűleg, hogy a Gentben ingyenes lenne a tömegközlekedés, akkor ugyanez lenne a helyzet. Elrettentő intézkedések, a parkoló politika, és így tovább. Az elmúlt 15 évben nem építettünk a belvárosban több parkolót. Létrehoztunk parkolóházakat, tehát mondjuk, hogyha egy eh, házat építenek, mondjuk 600 lakással, egy nagy házat, akkor 600 parkolót kell hozzá létrehozni. De új nyilvános parkolóhely a városban nem született, és szerintem ez eléggé elrettendő intézkedés, és eh, ezt kombináljuk egy megfelelő parkolódíjjal is. Tehát, hogyha valaki egész nap a városban dolgozik, akkor jobban jár, hogyha park and ride rendszert használja, vagy pedig egyáltalán csak tömegközlekedik. A legjobb, hogyha mindenki, minden ház a saját parkolóját megépíti, saját parkoló garázsát mondjuk, különben az utcára kerülnek az autók, és azt nem akarjuk. Most természetesen állandóan figyelemmel kísérjük, hogy hány parkoló jogosult mi nagyon takarékosak vagyunk a városközpontban a parkolóhelyekkel. Az intermodalitásra is rákérdezett valaki, hogy hogyan foglalkozunk az intermodalitással. Tehát a Park and Ride, ez egy klasszikus példa. És van a Park and Bike kombináció is, tehát a kerékpárokat kombináljuk a tömegközlekedéssel. Egyre többen használják ezt a lehetőséget. Tehát elmennek autóval, egy bizonyos parkolóhelyre, ott hagyják az autójukat, és akkor kerékpárral mennek tovább. Megpróbálunk több bér kerékpárt is lehetőségre bocsájtani a park and ride, a park and bike helyeken. Tehát ez az intermodalitás továbbra is folytatni kell. Az elnök itt rákérdezett arra, hogy milyen az együttműködés. Igen, a különféle érintettek együttműködnek. Tehát mondjuk, hogyha tervezünk egy új kiállító helységet, vagy még egy új iskolát, akkor természetesen a területrendezés során beszélünk erről. És a közlekedési osztályunkat is természetesen megkérdezik, és felmerül az a kérdés, hogy közlekedési szempontok alapja megfelelő helyre kerül-e egy új épület. Megpróbáljuk ezt eh, az elején tisztázni. Igen, a bűnüldöző szervek, nálunk ezt úgy hívják, hogy rendőrség. A rendőrséggel is van megfelelő megállapodásunk. Tehát nálunk, nálunk, nálunk a bűnüldözés az azt jelenti, hogy rendőrség. Tehát a rendőrök foglalkoznak ezzel a dolga, Simpson úr. És természetesen kampányokat szervezünk különféle területeken, de a rendőrséggel megállapodva. Tehát, hogyha valaki állandóan a kerékpár úton parkol, akkor azt elviszik. És, vagy pedig az is elképzelhető, hogy a kerékpárutat úgy választják el, hogy ne lehessen rajta parkolni. Igen, az autósok panaszkodnak, persze, de hát szerintem mindenhol panaszkodnak. De az autósoknak valószínűleg gyermekeik és unokáik is vannak. és esetleg nekik nem olyan jó, de a gyerekeknek sokkal jobb. Thank you very much. Köszönöm szépen. Adom a Vicius úré a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Igyekszem a kérdések eredeti sorrendjében megadni a válaszokat. Elnézést kérek azonban, hogyha néha rosszul ejtem ki a neveket. Koch úr azt kérdezte, hogy vajon meg tudnánk-e oldani a problémáinkat külső pénzek nélkül. Meg vagyunk győződve arról, hogy hát, igen, azonban azt is tudjuk, hogy a finanszírozást általában bizonyos kritériumokhoz kötik. El kell azonban mondanom azt is, hogy a parlamenti döntések és a valóság között jelentős különbség van. Úgyhogy jobb lenne, hogyha minőségi kritériumokat is szabnának. Hogyha régi autóbuszokról van szó, ugye, akkor sokkal egyszerűbb lenne ezeket leselejtezni, mert senki nem akarja megvásárolni őket hogy ha mi megpróbálnánk a régi buszainkat eladni valami távoli országban, hát nincs vevő egyáltalán. Jelenleg nem is nagyon, nem is nagyon tudjuk, mit kezdjünk velük. Szavi Szárasszony, elmondom, hogy igen, jónak tartom a gondolatát, egyetértek önnel, hogy nagyon elővigyázatosan kell eljárnunk, amikor a park and ride rendszert megvalósítjuk. Ősszel jártam Tallinnban, és akkor beszéltünk arról, hogy esetleg meg kéne valósítani egy ingyenes közösségi közlekedési rendszert. Meg is értem egyébként, hogy önnek miért vannak kételjei ezzel kapcsolatban, hiszen ingyen ebéd nincs, ilyen nincs a valóságban. Talán a terminológiát kéne megváltoztatnunk. Azt mondta, mondhatnánk, hogy az ingyenes közösségi közlekedési rendszert nem a jegyeladásokból kellene finanszírozni. A talini látogatás alkalmával nagy érdeklődéssel hallgattam a rendszerről szóló ismertetést, és egy kicsit meg is változtattam az elképzeléseimet. Ugye sok mindent meg lehetne változtatni, például a dugókat, a légszennyezést és hasonló dolgokat, hogyha növelni tudnánk a, a közösségi közlekedési rendszer vonzerejét, ami e, e, Lettországot illeti. Hogyha nálunk bevezetnénk egy ingyenes e, tömegközlekedési rendszer, semmi nem változna. Egyszerűen több utas lenne, és gyakrabban kellene leváltani a járműparkot. Na most ennek a rendszernek ugyan honnan jönne a finanszírozása? a Vilniusban forgalomban levő járművek 10-15 évesek. Ezeknek a költsége 2,5-3 százalék, illetve háromszorosára növekedett, úgyhogy valamit meg kell találnunk, valamilyen mód, megoldást kell találnunk. Jelenleg nincs olyan rendszerünk, amelynek a, az alapján bizonyos cégeknek kellene egy bizonyos összeget fizetni a dolgozók szállítása miatt. Tehát jelenleg a közösségi közlekedési rendszerünk nem ingyenes, megvárjuk, amíg Tallinnban bevezetik ezt a rendszert. Majd végzünk egy felmérést a vilniuszi lakosság körében megnézzük, hogy egyáltalán érdekelnie őket a, az ingyenes rendszer. Littenberg asszony. Igen, valóban vannak dugóval kapcsolatos problémák, közlekedési dugó problémák, ezért vezettünk be hat gyors sávot a buszok részére. Kiszámoltuk az átlagsebességet. A felmérés alapján az derült ki, hogy körülbelül 25-30 km per órát tudunk tartani, ez lenne a gyors sávban. Szerintünk ez vonzó lehet a közösségi közlekedésnél. A kerékpárokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy cirka 100 kilométernyi eh, kerékpáros útvonal van, Vilniuson belül 1100 kilométer mindösszesen a gyalogos útvonalak hossza. Ennél fogva, tehát elmondhatom, hogy igen, van tervünk, ki akarja építeni a kerékpáros útvonalakat, de hát minden a pénzről szól. Vannak speciális tervezési feladataink is, Vilnius közepén számos ipari terület található. Ezek gyakorlatilag szomszédosak az óvárossal, amely az UNESCO védett örökséghez tartoznak. Szeretnénk ezeket a területeket fokozatosan gyalogos zónákká átalakítani. Még egy projekt. szeretnénk áttelepíteni cégeket a lakókörzetekbe. Ez vonzóbbá tenni ezeket a környékeket, csökkenteni az óvárosban vagy a városközpontban a forgalmi terhelést. Volt egy kérdés, hogy hogyan lehetne a járművek számát csökkenteni. Gazdasági kérdésről van szó. Megnéztük, hogy a magángépjárművek eh, költségvonzata, használatának költségvonzata kb. 6-szor annyi, mint a közösségi közlekedésnek az igénybevétele. A központban eh, emeltük a parkolási díjakat, körülbelül háromszorosára emeltük a díjakat, de az új épületeknél már előírás, hogy minden lakáshoz mindenképpen szükség van legalább egy parkolóhelyre. Vilniusban tíz nagy parkoló van, a lakosság itt teheti le a kocsiait, majd innen gyalog folytathatják az utukat a városközpontban. Amikor Ugye arról beszélünk, hogy van-e egy ilyen átfogó városrendezési terv, elmondhatom, hogy igen. Ennek alapján nem fogjuk engedélyezni az új iskolák építését, hogyha nem jár ezekkel együtt a szükséges közutak megépítése. Vilniusban már három éve teljesítem a szolgálatomat, mint polgármester helyettes. Hogyha közbeszerzésről van szó, hogyha egyértelmű a projekt, akkor az előkészítés cirka egy évig tart, hogyha bonyolult a projekt, akkor sok összehangolási feladat szükséges, kritériumokkal, esetleg megvalósíthatósági tanulmány kell, környezethatás, tanulmány, stb. Akkor ez a fázis általában kettő évet vesz igénybe. A megvalósítás maga 6-8 hónapot szokott igénybe venni. És végezetül ami a panaszos ügyeket életi. Hát elmondhatom, hogy a városközpontban élők gyakorlatilag úgy érzik, hogy terrorizálják őket a kintről a városközpont felé érkező gépjárművezetők. A gépjárművezetők vezetők meg azért panaszkodnak, mert azt mondják, hogy megpróbálják korlátozni őket a mozgásokban. Készítettünk egy tanulmányt arról, hogy kiterjesztenénk a közlekedési útvonalakat. 75% a válaszadók közül azt mondta, hogy támogatják ezt az elképzelést, de a Vilniuszi lakosoknak 60%-a használja a magángépjárművét, úgyhogy az, az eredménye kicsit furcsának tűnik. az állampolgárainak azt szoktuk mondani, hogy a városi élet kompromisszumok sorozata. Számos dolgot kell figyelembe venni, például közegészségügyi gondolatokat, környezetvédelmet és stb. Kompromisszokra van szükség, elnök. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük az összes előadónak Carlini, Van Szevenant, illetve Andolma Vicius úrnak. Köszönjük ezeket az előadásokat, és köszönjük a képviselők kérdéseit, és köszönjük eh, a Isabel Dura alelnök asszony bevezető szavait. Úgy érzem, hogy eh, nagyon fontos ez a mobilitási hét, ezért is döntöttük el, hogy ezt az eseményt itt és most fogjuk megtartani. Nagyon jó volt három város tapasztalatáról hallani. Még egyszer nagyon szépen köszönöm valamennyiüknek. A képviselőknek jelzem, hogy 15 perc szünet van, mielőtt az újabb munkaülés elkezdődik. Még egyszer köszönöm mindenkinek.